So, alle Abstimmlisten sind verteilt. Erstmal guten Morgen. Jó reggelt kívánok mindenkinek, mindenki megkapta azt hiszem a szavazólistákat. Nagyon szoros a mai napi rendünk. Szeretettel üdvözölném a, az operatőröket, a parlamenti operatőröket, akik Linda Evan kolléganő számára készítenek egy kis összefoglalót, meg Evan TV, csak vicceltem. Akkor most rá is térnénk az első szavazásunkra. Ezzel kapcsolatosan Chris Davis szeretne felszólalni. Parancsolj, Chris. Elnök úr, úgy látom, hogy a különböző nyelvekre nem fordították le a módosítókat. Az árnyékjelentéstevők pártokon átívelően egyetértenek abban, hogy mégiscsak szavazunk, de örülnék annak, hogyha egy világos magyarázatot kapnánk arra vonatkozóan, hogy miért az eljárási szabályzattal ellentétesen járunk el ebben az esetben. Elnök, kedves Chris Davis, abban állapodtunk meg, amikor megállapítottuk a határidőket a jelentéssel kapcsolatosan, hogy a módosító indítványokat angolul nyújtjuk be. Annak idején megkérdeztem, hogy van-e valakinek ellenvetése, senkinek nem volt ellenvetése. Hage Kramer kolléga, akinek mindjárt megadom a szót, jelezte, hogy nem ért egyet ezzel az eljárással. Az összes kolléga annak idején azt mondta, hogy igen, benyújtjuk a módosító indítványokat angolul. Holger Kramer is angolul nyújtotta be végül a módosító indítványait. Megadnám még egyszer Holger Kramernak a szót, hogy megindokolhassa, hogy miért nem ért egyet az eljárással. Noha a szakbizottság úgy döntött, hogy így járunk el mert így le tudtuk rövidíteni a fordítások számára szükséges időt, Holgák Rámer. Köszönöm szépen, Matthias. Nem akarom indokolatlanul szaporítani a szót. Úgy gondolom mégis, hogy az eljárási szabályzat képezi a parlamenti munka megszervezésének alapját, és nem gondolom, hogy az eljárási szabályzatot egyszerűen csak előveszünk majd félretesszük, amikor úgy ítéljük meg, hogy így kényelmesebb. Egy nagyon komplex, összetett együtt döntési eljárásról van szó, sok időre van szükség ahhoz, hogy az ember belássa magát a szövegbe, és azt hiszem, az képviselők egyik legalapvetőbb joga, hogy anyanyelvükön tehessék ezt meg. Előfordulhat, hogy a, akkor, amikor a szakbizottság arról döntött, hogy ezúttal hatályon kívül helyezi az eljárási szabályzatot, lehet, hogy akkor éppen nem voltam itt, de azt hiszem a szakbizottság nem mondhatja azt, hogy most eltekintünk az szabályoktól ebben az esetben. Ha az a baj, hogy túl kevés a fordító, akkor talán el kellene gondolkodni azon, hogy adott esetben hozzáigazítjuk ehhez az eljárásunkat, illetve határidőket. Nem lehet elfogadni azt az eljárást, hogy mondván, hogy júniusra meg kell születni a jogszabálynak, akkor ahhoz igazítjuk az eljárásainkat. Ez nem felel meg a demokratikus alapelveknek itt a parlamentben, különösen egy ilyen összetett jogszabály esetében. Elnök, köszönöm szépen Holger Krámernak. Nem helyeztük hatályon kívül az eljárási szabályzatot, továbbra is létezik, a 156-os cikk, amelynek értelmében a parlament, illetve ebben az esetben a szakbizottság maga dönthet arról, hogy adott esetben eltér az eljárási szabályzattól. Maga az eljárási szabályzat ad erre lehetőséget tehát. Egyébként a legapróbb részletekig betartjuk az eljárási szabályzatot. De hát szavazhatunk erről itt, annak érdekében, hogy tisztázzuk a helyzetet, arra vonatkozóan, hogy így járjunk el a továbbiakban, vagy hogy leállítsuk ezt a folyamatot. Jó, rendben. Akkor döntöttünk így erről, a továbbiakban is így járunk el, úgy tűnik nincs már erről vita az elnyék jelentéstevők között és a jelentéstevők között. Tehát akkor meg is kezdjük a szavazást erről a jelentésről. A 11-es napi rendi pontról van tehát szó. A 726 per 2004 per LK rendeletnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosítása. A módosít, kettes módosítóba kezdjük, amelyet a jelentéstevő nyújtott Bekérem, emelje a kezét, aki támogatja. Ellene ki van, ki tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos módosítót visszavonták, hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Záró szavazás a módosított jelentéstervezetről. Elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 47-en mellette, senki nem volt ellenne, senki nem tartózkodott, gratulálunk a jelentéstevőnek. A második elektronikus szavazást is megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 50-en mellette, senki sem szavazott ellene, senki nem tartózkodott, gratulálunk. Rátérünk a hetes irányelvre, illetve a hetes módosítóra, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. nyolcas. mellette, ellene. Akkor ezt ellenőrizzük elektronikusan. Ellenőrizzük a nyolcas módosítót elektronikus úton. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31 mell- egy mellette, 13-an ellene, 4 tartózkodtak, tehát elfogadtuk. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 4-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, elutasítottuk, javítja magát az elnök. Nem, mégis elfogadtuk. Még az előzőnél tartottam Krámer kollégánál, ötös módosító Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Jelentéstervezetről szavazunk most, elektronikusan, mint mindig. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 49-en mellette, senki nem szavazott ellene, senki nem tartózkodott. A jogalkotási tervezetről szavazunk most ismét elektronikusan. Mindenki szavazott? A szavazást lezártuk. 50 mellette senki nem szavazott ellen, senki nem tartózkodott, gratulálunk Linda McEvennek. Gratulálunk, Linda! És természetesen minden nyelvre le fogjuk fordítani a jelentést. Csak információképpen mondom. Chris Davis jelentése következik a közös halászati politikával kapcsolatosan. Chris Davis szeretne felszólalni, parancsolj Chris. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. 550 módosítót nyújtottak be ezzel a véleménnyel kapcsolatosan. Nagyon hálás vagyok az árnyék jelentéstevőknek, akik segítettek engem abban, hogy lecsökkentsük ezt egy kezelhető számra. mértékben egyetértettek a politikai frakciók a kompromisszokkal kapcsolatosan. Ezt mutatja a szavazólista is. Volt néhány olyan módosító, amelyel nem tudtam egyetérteni, vagy amelynek az alapelveivel nem tudtam egyetérteni, az arab irányával, amelyeknél azt javasoltam, hogy ellene szavazzunk. Olyanoknál is ezt javasoltam, amelyek esetleg meghaladják a halászati politika tárgykörét, illetve amelyek esetében egyfajta kettősséget, párhuzamosságot véltem felfedezni. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy a jövő szempontjából egy fenntartható halászati politikát hozzunk létre, ezért kérem a képviselőket, hogy a saját politikai frakcióikban a szavazás után is azon munkálkodjanak, hogy a júliusi halászati szakbizottsági, majd plenáris szavazáson is megfelelően szavazzanak a kollégáik, ez irányban befolyásolják őket. Elnök, Nos, tehát hosszas munka elé nézünk. 38 konszolidált módosítónk van, és sok-sok kompromisszumunk, és az első konszolidált módosítóval kezdjük, mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes konszolidált módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas konszolidált módosító mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Négyes, mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Hát nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. tizenhármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18-as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 ellene, tartózkodás elfogadva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Eh, Chris Davis, die Ab Chris Davis. Csak angolul voltak meg a módosítók, de nem hangzott el fenntartás. Az ön részéről gondolom nincs ezzel kapcsolatban fenntartás. Jó, akkor folytathatjuk. Hát, hadd ragadja meg az alkalmat arra, hogy megköszönjem a titkárságnak. Hát köszönöm, hogy eddig eljutottunk, tehát már ez is nagy dolog. Köszönöm szépen, hogy az elnök. A következő módosító a 149-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Aztán a 136-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 156-os mellette ellene nem 155-ös 167-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 169-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A következő a 177-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 178-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 180-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 186-os mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, akkor ellenőrizzük a 186-ost. Szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Jó, akkor a szavazást lezárom. 21 igen, 34 nem, nulla tapszkodás, elutasítva. Akkor szavazzunk a 190-esről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 191-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 192-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 193-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 194-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 195-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 196-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 197-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 199-es mellette, ellene, tartózkodás nem világos, ellenőrizzük a 199-eset. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazás lezárom. 39 igen, 14 nem, elfogadva. 200 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 201 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13 os. Ellenőrizzük a 201-eset rendben. A szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 28 igen, 27 nem. Elfogadva. 13-as. Mellette? Ellene? Tartozkodás elfogadva. 202 mellette? Ellene? Tartozkodás elfogadva. 14-es. Mellette? Ellene? tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 208-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 213 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 216 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 217-es mellette, ellene tartozás elfogadva, 2018 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2019 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 221-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 222 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 223 mellette ellene tartózkodás 223 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 224 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 225-ös mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, a 225-ről szavazzunk elektronikusan. 225-ös tehát. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást lezárom. 26 igen, 28 nem, elutasítva. 226 mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 227 mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 228-as visszavonták, 229 mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 230 mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 231 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 231-et. 231 ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki lát a szavazatát, a szavazás lezárom. 26 igen, 28 nem, elutasítva. 233 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 234 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 235 mellette ellene tartózkodás ellenőriző. 235-öst ellenőriző elektronikusan. A szavazás megnyitva. Mindenki látta a szavazatát. Lezárom a szavazást. 31 igen, 19 nem, 4 tartózkodás, elfogadva. Nem volt innen fölülről egyértelmű. 236 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 237 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Jó, ugorhatunk akkor egyet a következő. 254 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 256 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 257 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 258 mellette, ellene, kérem mindenki jelezze a 258 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 272 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 273 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 275 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 281 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 292 mellette ellene tartozkodás elfogadva. 31-es mellette ellene tartozkodás elfogadva. 300 mellette ellene még egyszer a 300-asról mellette ellene tartózkodás, elfogadva. Ugorhatunk akkor egy nagyot. Méghozzá a 41-eshez. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, aztán a 334 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 3 35 mellette ellene tartózkodás. 335 mellette ellene tartózkodás. Még egyszer ellenőrizzük elektronikusan. A 335-ösről szavazunk. Mindenki látta a szavazatát, lezárom a szavazást. 31 igen, 24 nem, elfogadva. 336. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 339. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 43. <clears throat> Mellette? ellene. Tartózkodás. Elfogadva. A 44-es visszavon, tehát 340-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 343 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 343-at ellenőrizzük. A szavazás megnyitom, mindenki látta a szavazatát, lezárom a szavazást. 24 igen, 31 nem, elutasítva. 344. Mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 345 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 348 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 348-ast. Mindenki látta a szavazatát, lezárom a szavazást. 26 igen, 28 nem, tartózkodás nincs, elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 349 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 350 mellette, <clears throat> ellene, tartózkodás ellenőrizzük, jó? Tehát a 350-est elektronikusan. A szavazást megnyitom, mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 27 igen, 28 nem, elutasítva. 47-es. 47-es. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 351-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 352 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 356 mellette, tartózkodás elfogadva. 371 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 380 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 57-es mellette, Ellene tartózkodás elfogadva, 387 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 388 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 389 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 390 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 391 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 392 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 393 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 394 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 396 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 398 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 399 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 400-as mellette, ellene tartózkodás ezt azért ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 400-asat. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 34 ellene, így elutasítva. 401-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 402-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 403 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 61 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 404 mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. A 404-eset ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 26 igen, 28 nem. Elutasítva. 405-ös. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 406 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 407-es mellette ellene tartózkodás. A 407-eset ellenőrizzük, a szavazás megnyitom. <clears throat> Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 26 igen, 29 nem, elutasítva. Folytatjuk méghozzá a 420-assal. 420-as mellette, ellenem tartózkodás elutasítva, 422 mellette, ellene, tartózkodás. Nem egyértelmű, a 422-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 25 igen, 31 nem, elutasítva. 423 mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 424-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 425 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ugorhatunk egy nagyot a 68-ashoz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 436-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 437-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 438-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 439-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 440-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 441 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 71-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 442 mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. 443 mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 444-es mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 447 mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 446-os mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 445 mellett ellene tartózkodás elfogadva. es mellette. 450-es. Okafogyottá válna? Még egyszer. 450-es mellette. Ellene. tartózkodás elutasítva. 451 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 400, 453 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 455 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 456 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 77-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 457 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 458 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 459 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 460, 464 blokkban, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 461 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 462 mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 465 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 467 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78-as mellette ellene tartozkodás elfogadva. 79 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 80-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 469 mellette, ellene, nem utasítva, 81 mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 82-es mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 83 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 470 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 471 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 84 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 85 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 87-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 88-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 89 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 475 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 476 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 477-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 478. Ellen, mellette ellene tartózkodás. Még egyszer. 478 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 479 mellette. Ellene. A 479-nél. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 480 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ugorhatunk a 492 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 496 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 495 mellette, ellene tartozkodás elfogadva, Ötös, 506 mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 108 mellette, ellene tartozkodás Nem világos, az 508-ról szavazunk elektronikusan. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 25 igen, 31 nem elutasítva. 507. Mellette, ellene, tartozkodás, Az 507-est ellenőrizzük. 507-es. A szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 22 igen, 35 nem, elutasítva. 521 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 25-23 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 103 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 531 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 105 mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 535 mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 536 mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 537 mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 538 mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 539 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt azért ellenőrizzük, az 539-est. Mindenki látta a szavazatát? 22 igen, 34 nem, elutasítva. 540-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 541 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 542 mellette ellene tartózkodás elfogadva, most pedig a preambulum bekezdésekhez érkezünk 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 108 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 109 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 110 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 111 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 112 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 113 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 114-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 114-eset, a szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 26 igen, 28 nem, elutasítva. 115 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 116 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 117-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 118-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 119-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 121-es mellette, okafogyottá válik a 121-es. Nem. Tehát a 121-esről mindig az első gondolat a legjobb. Tehát a 121-ről mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 122 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 123 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 124 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 125 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 126 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 127 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 128 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 128-ast. A szavazást lezárom. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 31 igen, 26 nem, elfogadva. 129 mellette, ellene, tartaszkodás. A 129 eset is ellenőrizzük. 129 elektronikusan. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 35 igen, 21 nem. Egyértelműen elfogadva. 130-as mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. 131 mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. 132 mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. 133 mellette, ellene, tartozkodás, elfogadva. 134 mellette, ellene, tartozkodás, elfogadva. 135 mellette, ellene, tartozkodás, elutasítva. 136 mellette, ellene, tartozkodás, elfogadva. 137 mellette, ellene, tartozkodás elutasítva, 138 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 139 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 140-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 141 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 142-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 143-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ezzel a záró szavazáshoz értünk. A szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazás lezárom. 50 igen, nincs. Nem jól mondja. 8 tartozkodás, nincs ellenszavazat. Gratulálunk Chris Davisnek ehhez a véleményhez. Nagyszerű, nagyon jó. Chris, thank you for the management, both. Das war wirklich ein hartes Stück Nos, kemény munka volt. Köszönjük szépen még egyszer a titkárság munkáját a konszolidált indítványok kidolgozásában. Nagyon jó volt az együttműködés, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek is a munkáját. Nos, tehát folytatjuk. Mégpedig az energiainfrastruktúrákra vonatkozó iránymutatások jelentésével Pável Pok, a jelentéstevünk, és kezdjük is a szavazást. Mindenki készen el? 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Folytatjuk a 30-assal, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrzést kértek, ellenőrizzük a 30-as módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 18-an mellette, 36-an ellene, egy képviselő tartózkodott, tehát világosan elutasítottuk. A következő a 34-es, megnyitom a szavazást. Ellene, tartózkodás, elutasítva. 35-ös, jó, ellenőrizzük a 34-est ellenőrzést kértek. Megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 53-an mellette, 5-en ellene, senki nem tartózkodott. Harmincötös. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette, Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan, ellenőrizzük tehát a 38-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 35-en ellene, egy tartózkodás mellett tehát elutasítottuk. 39-es a következő, mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem, nem világos. Ellenőriznünk kell elektronikusan a 39-est, és mert innen nem látszik világosan az eredmény, tehát elektronikusan ellenőrizzük a 39-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30 a mellette, 20 ellene, tehát elfogadtuk. A következő módosítónk a 41-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik valaki? Nem, senki. Akkor ezt elutasítottuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 41-est elektronikus úton. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 36-an ellene, tehát elutasítottuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene. Kedves kollégák, még egyszer, és kérem, emeljék a kezüket. Tehát a 43-asról szavazunk. Mellette ki van? Ellene ki van? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 44-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 46-os mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 47-es mellette? Ellene? tartózkodás elutasítva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as módosító. 53-as tehát, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 54-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 55-ös és 58-as, együtt szavazunk róluk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 62-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 63-as, részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellette, ellene ki van, ki tartózkodik, ezt is elutasítottuk. A következő 64-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 64-es módosítót elektronikus úton, mert nem világos az eredmény, tehát 64-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-en támogatták, 24-en voltak ellene, tehát elfogadtuk. 65-ös. Mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 70-est. Elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 24-en ellene, tehát elfogadtuk. A 71-es mellette. Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 74-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 76-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 77-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 77-eset elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 30-an ellene, tehát elutasítottuk. 78-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 79-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 82-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a második részt. Ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezártam a szavazást. 30-an mellette, 29-en ellene, tehát elfogadtuk. 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 86-os, részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk a második részt. 85-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 88-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 89-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 90-es mellette, ellene, tartózkodás, nem egészen világos az eredmény, ezért a 90-eset tehát elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 33-an ellene, tehát elutasítottuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek, ellenőrizzük tehát a 91-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 39 mellette, 20 ellene. Így tehát elfogadtuk. Harminckilencen. 39 mellette, 93-as elnézést mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 92-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 94-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 96-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 98-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 99-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A százast visszavonták, 101 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 102-est visszavonták, 103-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106-os, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 107-es, mellette, 106-ost ellenőrizni kell, akkor ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 51-en mellette, 5-en ellene. Százhetes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 108-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 109 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 110-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 111-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 112-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 115-öst, nem világos az eredmény. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 27-en ellene, tehát elfogadtuk. 116-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 117-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 118-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 120-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát elektronikusan a 120-as módosítót mellette, illetve megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en el, mellette, 34-en ellene, tehát elutasítottuk. 122 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 100, a 123-as fogyott, 124-es módosító következő, mellette ki van, ellene ki van, ki tartózkodik, elfogadtuk. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 122-es mellette, elnök javítja magát, 127-es a következő, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 128-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 129-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 130-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 131-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 132-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 133-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 134-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 135-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 136-os mellette, ellenőrizzük a 135-öst. Elektronikusan tehát a 135-ös módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 34-en ellene, tehát elutasítottuk. 136-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 137-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 138-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 139-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 140-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 141-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk második rész mellette, ellene, tartózkodás Elutasítottuk. 142-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Vagy inkább ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát a 142-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 30-an ellene, tehát elutasítottuk. 143-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A preambulum bekezdése következnek, hetes, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kilences, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, tízes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 12-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát elektronikusan a 12-es módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 26-an ellene, tehát elfogadtuk a 12-es, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 18-ast visszavonták, 19-es a következő mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás nem világos, ezért elektronikusan ellenőrizzük a 23-ast. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 28-an mellette, 30-an ellene, tehát épp hogy elutasítottuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. Elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 24-es módosított. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 35-en ellene. Ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. 25-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. A 26-ost ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük. Ellenőrizzük, tehát elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 28-an ellene, tehát elfogadtuk. Akkor rátérünk a záró szavazásra, az állásfoglalás, a véleményről. Megnyitom a szavazást elektronikusan természetesen. Mindenki szavazott? Akkor ezzel lezárom a szavazást.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 So, dann kommen... Nos, akkor rátérünk a 15-ös napi rendi pont, a halászati és a akvakultúra termékek piacának közös szervezése azok számára, akik szeretnének kint récseni, kérem fáradjanak ki a teremből. Azok, akik szeretnének szavazni, akkor rajta mindjárt. Van egy közleményező egyébként. A 93-as és 105-ös utolsó pillanatban visszavonásra került. Tehát a 93-as, 105-ös visszavonva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodás Nem világos, ellenőrizzük a hatost. Mindenki le, leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 25 igen, 34 nem. Így a hatost elutasítottuk. 55-ös mellette ellene tartaszkodás elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette, ellene, tartózkodás nem világos? Még egyszer jelezzék, kérem szépen. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az 57-est elektronikusan. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazás lezárom. 35 igen, 24 nem, elfogadva. 58-as mellette, ellene. Most csak 80 nem emelték fel a kezüket, még egyszer. Ki támogatja az 58-as? Kérem jelezzék készfeltartással. Hát, tessék, hát csak megy ez. Ellene, tartozkodás. az 58-ast elfogadtuk. 59-es, szóbeli módosítóval Pirilló kolléga részéről mellette, ellene, tartozkodás, elfogadva. 60-as mellette, ellenáll tartózkodás elfogadva, 10-es mellette, ellenáll tartózkodás elfogadva, 61-es mellette, ellenáll tartózkodás elfogadva, 63-as mellette, ellenáll tartózkodás elfogadva, 62-es mellette, ellenáll tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 50, 67-es Pirino mellette ellene tartózkodás elfogadva, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os és 16-os, 18-as egyforma mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 72-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene tartozkodás elutasítva, 73-as mellette ellene tartozkodás elutasítva, 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 78-as mellette ellene, tartaszkodás elutasítva, 24-es mellette, ellene, tartaszkodás nem világos, a 24-est ellenőrizzük. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 23 igen, 32 nem, 24-es elutasítva. 79-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 80-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 81-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. 81-es, tehát ellenőrizzük, a szavazás megnyitom. Mindenki adta a szavazatát, lezárom a szavazást. 25-ös mellette, 25 mellette, 33 ellene, elutasítva az 82 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 83-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 84-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 85 os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, os okafogyatta vagy 28-as mellette, ellene tartozkodás elfogadva. 29 mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva, 87-es mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva, 88-as mellette, ellene, tartaszkodás elfogadva, 30-as mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva, 32 mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva, 33-as mellette. 32 es ellenőrizzük. Most a 33-as következik, mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva, 90-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 91-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 92-es mellette, ellenőrizzük a 91-est, jó? A 91-est ellenőrizzük tehát. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 36 igen, 21 nem. Elfogadom. Most pedig 92-es eh, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 93-as visszavonták. Most jön a 94-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 95-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 94, 97, bocsánat, mellette ellene tartózkodás elutasítva 97-es, 98-as és 99-es azonosak, ezekről együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás nem biztos, tehát a 98-99-ről közösen szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 23 igen, 25 nem, így elutasítva. 100-102-es, közösen szavazunk róluk, mellettük, ellenük, tartózkodás, nem világos, jó, ezt is inkább ellenőrizzük, 100-102 együtt. A szavazás megnyitom. Mindenki eladta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 30 igen, 26 nem. Most elfogadtuk. A 103-as, 104-es közösen, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 105, ugye visszavonásra került, 106-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 109 mellette, ellene tartózkodás nem egyértelmű. Ellenőrizzük a 109-est. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 109-est elfogadtuk, 37 igen mellett. 107-es, 108-as nem kerül szavazásra, 41-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 110-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 111-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 112-es mellette, Negyvenhármast ellenőrizzük? Jó, szívesen eléget teszünk ennek a kérdésnek. Szavazás megnyitom a 43-asról. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24. Igen, 33 nem. Nagyon jó, hogy ellenőriztök, nem látszott. 112-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 113 mellette. A 112-es ellenőrizik, jó? Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. 51 igen, 4 nem, kedves kollégák, tessék te magasabbra lendíteni, vagy emelni a karokat, és akkor jobban lehet látni. No, 113-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 114 mellette, ellene, tartózkodás nem világos, 114-es, a szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 32 igen, 24 nem, elfogadva. 115 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 116-117 együtt, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 118 visszavonva, 45-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük a 46-ost, szívesen Szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 31 igen, 25 nem. Elfogadva. 47-es. Mellette. Ellene. Tartozkodás elutasítva. 48-as mellette. Ellene. Tartozkodás elutasítva. 49-es mellette ellene, tartózkodást elfogadva, négyes mellette, ellene, tartózkodás nem világos, a négyesről szavazunk, a szavazást megnyitom, mindenki leadta a szavazatát. Lezárom a szavazást. 21 igen, 33 nem, elutasítva. 50-es. Mellette ellene tartózkodás. Hát, ellenőrizzük az 50-est inkább. Jó, a szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 36 igen, 21 nem, így elfogadva. Az ötöst visszavonták, 51 és mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, most pedig a záró szavazás következik. A szavazás megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 53 igen, nincs ellenszavazat, három tartózkodás. Gratulálunk João Ferreira-nak. So, nächste Abstimmung. Rátérünk akkor a következő szavazásunkra. Az állatok szállítás közbeni védelméről szóló tanácsi rendelet hatásáról szól véleménytervezet, az Agri szakbizottság számára készült saját kezdeményezésű jelentés kapcsán, és szeretném elmondani, hogy az egyes konszolidált módosítót az utolsó pillanatban kompromisszumos indítványá alakítjuk át, erről szavazunk is azonnal, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. A kettesről, kettes kompromisszumról szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, nagy többséggel elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Négyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk hetes mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kilences, mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, ellenőrizzük elektronikusan a kilencest. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. A kilencesről szavazunk. Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 25-en ellene, egy tartózkodás mellett, a 9-es tehát elfogadtuk. 8-as módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 11-est elektronikus úton, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 26-an ellene, tehát elfogadtuk. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Épp hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük még egyszer a 13-ast. Elektronikusan ellenőrizzük a 13-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30-an el, mellette, 24-en ellen elfogadtuk. 16-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es okafogyott, 29-es úgy szintén, 23B szintén, 28-as is, a Egy kicsit gyorsan haladtam, 23B-ről szavaznunk kell. 23B tehát mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 35-ös következik, mellette, ellene, tehát mellette, 35-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-os mellette, Eszter Delange, parancsoljon. Elnök úr, épp most fogadt fogadtunk el négy új bekezdést, amely gyakorlatilag ugyanarról szól, ugyanazt mondja, a GPS-ről és a műholdas navigációról szól ez, valamint a valós idejű információról. Talán jó lenne, hogyha a titkárság ezeket összefoglalhatná egyetlen egy bekezdésben, ahelyett, hogy négy bekezdésünk legyen, amely ugyanarról szól. Az Agri jelentéstevőjeként nagyon hálás lennék, ezért köszönöm. Elnök, köszönjük szépen! 48-as. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 50-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 52-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 54-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és most rátérünk elektronikusan a záró szavazásra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51-en mellette, egy képviselő szavazott ellene, ketten tartózkodtak, ezzel tehát a véleményt a jelenlegi formájában elfogadtuk. Köszönöm szépen! Szeretettel gratulálok a jelentéstevőnek, köszönöm szépen a fegyelmezett munkát, ma pedig a háború véget értét ünnepeljük, ennek évfordulóját, és amikor ilyen békésen itt ülünk együtt és együtt dolgozunk, sokszor megfeledkezünk arról, hogy milyen érték az itt Európában, hogy 27 nemzet egy parlamenten belül békésen együtt szavaz olyan ügyekről, amely 500 millió polgárt érint. Csodálatos dolog ez, ezért is olyan fontos ez a mai nap, ez a mai évforduló, amelyről meg kell emlékeznünk ennek értelmében. Köszönöm. Folytatjuk a munkát a következő napi rendi ponttal. Pirilló kolléga témájával folytatjuk, amelyet átugrottunk tegnap. Ez az egykori hatos napi rendi pont, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás célkitűzéseiről szóló egyedi rendelkezések. De egy kicsit elhamarkodtam a dolgot, mert Pirillo kolléga Grosztett kolléganő után következik, tehát François Grosztett témája következik először, a 17-es napi rendi pont, az egészségügy és növekedésért program, az egészségügyre vonatkozó harmadik többéves uniós cselekvési program 2014-2020 létrehozása. Ez a napi rendi pontunk. Rosztett kolléganő. Következik, de először kérem azokat a kollégákat, akik trécselni szeretnének, kérem fáradjanak ki, vagy adott esetben, ha szeretnék, hallgassák meg tett kolléganőt. De most François Grosztett kap szót. Kérem, azokat, akik beszélgetni szeretnének, hagyják el a termet, hogy meghallgathassuk a kolléganőt e fontos jelentése kapcsolatosan. Kolléganő parancsoljon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretnék emlékeztetni a kontextusra. Az Európai Bizottság 2011. november 9-én nyújtotta be a rendelet javaslatát. Ez a harmadik egészségügyi program 2014-2020-as időszakra. Az egészségügy és a növekedésért program ez a cím. Ez 446 millió eurós költségvetése jár az adott időszakra vonatkozóan, ez gyakorlatilag több mint 60 millió euró évente. A program célja, hogy fő témákra koncentráljunk, ahol az Európai Unió hozzájárulhat egy valóságos hozzáadott érték megvalósításához az egészségügy területén. Ez illeszkedik az Európai Uniós 2020-as stratégiába, célja az innováció ösztönzése az egészségügyi szektorban, illetve annak biztosítása, hogy az állampolgárok jólétét, életmódját javítsuk. 2010 2007-2013-as volt az előző program. Ez egy 5,7%-os emelkedést jelent az elkülönített költségvetés. A több éves költségvetési keret tárgyalásától függ majd, hogy valójában el lesz e különítve ez a ez az összeg. Dali biztos úr haszn, harcos, harcolt azért, hogy ez a költségvetés megvalósulhasson. Az innováció és a növekedés kapja a legfontosabb hangsúlyt ebben a programban. A válság idején nem szabad el, megfeledkezni az egészségügy témájáról sem. Ez nem a deficitnek a szinonimája. Ezért az egészségügy területén egyrészt hosszú távon az állami költségvetések számára megtakarítást jelent, hiszen ha jó az egészségügyi állapota a lakosságnak, ennek gazdasági értéke is van. A finanszírozás tekintetében a nemzeti hatóságok, egészségügyi hatóságok, illetve az állami és magánszektorok fognak eh, ebben a programban részt venni, a nemzetközi szervezetek és nem eh, kormányszervezetek is. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a strukturális, ez nem egy strukturális program, és nem egy kutatási program. A program négy fő célköré szerveződik. Hozzá kell, az első, egészségügyi, innovatív, innovatív megvalósítható rendszerek kialakítása. A második, jobb minőségi egészségügyi és biztonságosabb egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása minden állampolgár számára, az egészségügy jó állapotának, a jó egészségi állapotnak a biztosítása, megelőzés és a határon átnyúló egészségügyi problémák megoldása. A jelentésem célja, már beszéltem erről, maga a cím, egészségügy és növekedés, ez egy kicsit zavar engem, és ezért javaslom, hogy egészségügyi és növekedési terv legyen, hiszen az egészségügy az nem csak a növekedéshez kapcsolódik. A francia javaslat legalábbis egészségügy a növekedésért, illetve House for Growth, az angol változat is szerintem túl korlátozó képet ad a programról. És emlékszem arra, hogy amikor erről beszéltem korábban, korábbi elnökünk John Lennon jelezte Dali biztos úrnak ezt a kérdést. Beszéltünk erről, és tudom, hogy Dali biztos úr nem támogatja ezt a javaslatomat. Ettől függetlenül még egyszer javaslom, és örülnék, hogy elmondanák a véleményüket erről. Persze elismerhetjük, hogy az egészségügy kapcsolódik a növekedéshez, hiszen foglalkozást teremt ebben a válságidőszakban, munkahelyteremtéshez hozzájárul, úgyhogy valójában az európai gazdaság egy pillérjének tekinthetjük. Mik a programnak a céljai? Számomra egyértelmű, hogy a párhuzamoságokat el kell kerülni. A lehető legjobban kell kihasználni a pénzügyi forrásokat, hiszen tudjuk, hogy korlátozottak ezek a források ezért oda kell figyelni arra, hogy ne egy intézkedési listát állítsunk föl, hiszen ennek az lenne a következménye, hogy csökkenne a rendelkezésre álló finanszírozási eszköz, és ezért nem lenne hatékony maga a program. A programnak nem az a célja, hogy egy teljes listát adjunk a betegségekről, a patológiákról. Fontos számomra, hogy elkerüljük, és minden kollégához szólok, aki itt jelen van, hogy olyan módosító indítványokat nyújtsunk, vagy ne olyan módosító indítványokat nyújtsunk be, amely konkrét betegségekkel foglalkozik, bár ez normálisnak tűnhet. A jelentésben, ebben a jelentésben ennek most nem lenne értelme. Aztán a költségvetési kérdés a négy cél közötti felosztása a pénzügyi forrásoknak, innováció, hozzáférés a minőségi szolgáltatáshoz, megelőzés, betegség megelőzés és a határon átnyúló egészségügyi problémák által sújtott polgárok segítése. Szerintem nem kéne pontosítani a felosztást, hanem mindegyik témához kellene egy bizonyos keretet meghatározni, ezt meg lehet előre határozni, de véleményem szerint ez korlátozná bizonyos projektek lehetőségét. Több éves időszakban egy bizonyos ponton eljuthatunk olyan helyzetbe, hogy a körülmények miatt a rugalmasságot ki lehet használni, és ezért át lehetne csoportosítani az összegeket. Ezért ne legyen hierarchia a négy cél között, véleményem szerint. Például a határon átnyúló egészségügyi problémák, ez a negyes cél, megfelelő tehát nem lenne célszerű, hogyha most előre hierarchiát állítanánk föl, mert például ebben a témában más témák is társulhatnak. Szeretnék emlékeztetni az egészségügyi iparák szerepére. Sajnos mindig elfeledkezünk arról, hogy egy gyógyszerben, például egy rákellenes gyógyszerben ugyannyi technológia van, mint egy Airbusban. Ezért a hatóanyagok kialakítása például a gyógyszeriparban, ez hatalmas kihívás, mérnöki, technológiai teljesítmény, ezt ne felejtsük el, úgyhogy az innovációnak rendkívül fontos a szerepe ebben a témában. A betegség megelőzési célra kapcsolatban a kockázat tényezőt minél előbb meg kell határozni, ehhez hatékonyabb stratégiákra van szükség. A fő kockázati faktorok beleértve például a rossz eh, táplálkozást, az ülő életmódot, ezzel kapcsolatban kell kialakítani a megfelelő hatékony, a kronikus betegségeket megelőző módszereket. Eh, például a túlsúlyosság, az elhízás, amit a fiatalok, a gyerekek körében látunk Európában is, ennek mindenképpen kétségtelenül negatív hatása lesz, és felnőtt korban ezek a gyermekek nagyobb szívbetegség kockázatnak lesznek kitéve. Figyelembe kell vinni, venni a lakosság előregedését és az öregséghez kapcsolódó betegségeket. Ez egy át transzverzális probléma. Az egyes célhez is kapcsolódik, vagyis innovatív és megvalósítható egészségügyi rendszerek. A kettes az jobb minőségű, biztonságosabb egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, és a hármas a betegségek megelőzése az egészséges életmód támogatása az, hogy egy egyén aktív maradhasson, egészséges maradhasson, fizikálisan és szociálisan is aktív legyen, ennek mindenképpen pozitív hatása van a termelékenységre és a versenyképességre egy idős ember egészségügyi helyzetének a javulása nem csak azt jelenti, hogy bizonyos szenvedésektől megszabadítjuk, hanem az társadalmat is mentesíti bizonyos terhektől. Az utolsó cél a polgárok védelme a hatalan átnyúló egészségügyi fenyegetettségek ellen. Oltás egy olyan eszköz, ami rendkívül hatékony, a súlyos egészségügyi fenyegetettségek esetén. Hogyha sikerül javítani az oltást, az oltási rendszert, akkor az európai lakosság egészségügyi helyzete javulni fog. Ugyanakkor a mobilitás, ami egyre erőteljesebb a lakosságban, az, hogy egyre több olyan csoport van, amely nincs oltva, egyrészt már korlátozott a hozzáférés az egészségügyi szolgáltatáshoz, és másokból is, illetve, hogy egyre kevés, alacsonyabb az elfogadottsága az oltásnak. Emiatt voluntaristább programot, aktíva pro- programot kell kialakítani európai szinten, közös oltási programokat kell kezdeni, azért, hogy optimális legyen az oltási lefedettség. Ezeknél a betegségeknél a halálozási arányt csökkenteni kell, folyamatosan együtt kell dolgozni, támogatni kell az innovációt, és megelőző, hatékony megelőző intézkedéseket kell megvalósítani. Összefoglalva úgy gondolom, hogy a különböző célok értékelésén még dolgozni kell, ezért javaslom, hogy vegyük figyelembe azokat az eredményeket, amelyek a tagállami egészségügyi rendszerek felmutatnak. Megfelelő jelzőket, indikátorokat kell használni, például a GDP-hez képest arányok, a jó egészségügyi állapotban élő lakosság aránya. A kollégák számára így szerettem volna összefoglalni a jelentést, nagyon szívesen meghallgatom a véleményüket, és emlékeztetnék arra, hogy a módosítások előterjesztésének a határideje május 16-a, és június 20-án fogunk a szakbizottságban szavazni. Elnök úr, most uh, szeretném meghallgatni a kollégák véleményét. Köszönöm. Köszönöm szépen, kollégánk. Most pedig megadom a szót az árnyék előadóknak. Négy percre. Mert különben az idővel hadilábon állunk majd. Klenésztessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Kosszát azonnak a jelentését. Örömmel látom, hogy sok mindenben meg tudunk majd egyezni, ami a jelentésben szerepel. Miközben üdvözlöm a bizottság javaslatait, és örülök annak, hogy legalábbis lesz egy közegészségügyi program a jövő számára, aggódom amiatt, hogy a bizottság nem találta mindig el azt, hogy mi a kiemelt fontosságú. Az egészségügyi növekedésért nem ez a helyes. Növekedés az egészségért. Lenne a jobb cím. Egész Európában az emberek úgy érzik, érzik a gazdasági válság fájdalmát, ami nem az ő hibájuk volt. Nem csak pénzről van szó, az emberek egészsége is megszenvedte ezt a válságot. Görögországban 40%-kal nőtt az öngyilkosságok száma tavaly. Saját országomban azt látjuk, hogy szétesik a nemzeti egészségügyi ellátórendszer. Nagyon fontos, erős közegészségügyi programra van szükség. Támogatni kell ebben a tagállamokat is. Az európai monitoring például a szűrések, mellrák szűrés, méhnyakrák szűrések segítettek sok asszony életét megmenteni, ami az Alzheimer-t életi. Mindenkit súlyosan érint az EU-ban. Ahogy öregedik a lakosság, egyre több embert érint az Alzheimer. Nagyon fontos, hogy ilyen munkát végezzünk, és örülök, hogy a bizottság egyetért ezekkel. De nem szabad persze új kezdeményezések elől elzárkózni a rák és az AIDS kiemelt területek, itt nagyon sikeresen léptünk fel a múltban is, jövőben is nagyon fontos szerepet kell játszanunk ezen a két területen. Egyetértek Grosztet asszonyon abban, hogy nagyon fontos, hogy nyitottak legyenek az opciók, ne konkrét betegségeket emeljük, nem akarunk egy hosszú kívánságlistát felejteni, amelyben azok a betegségek szerepelnek, amelyek ellen küzdeni szeretnénk. Nagyon fontos a prevenció, nagyon sok kihívás, amelyel szembenézünk az egészségügy területén, elkerülhető lenne, ha megfelelő szakpolitikák lennének. A gazdasági válság idején a prevenciós mm, módszerek megkönnyítenék az egészségügyi ellátórendszerek helyzetét is. Meg kell nézni a táplálkozás és a mozgás szerepét, a túlsúly és az ahhoz kapcsolatos betegségek megelőzésében. Meg kell nézni a dohány kérdését. Az embereknek biztos elegük van már a dohányból, állandóan ezt hallják tőlem. Most eh, az EU-ban a dohánytermelés, a dohányipari termékek csomagolása fontos kérdések. Az innováció az egészségügyi ellátásban, új technológiák, az e-egészségügynek van potenciáljuk, gazdaság élénkítő szerepük is. A szerepünk, a célunk az egészséges emberek eh, garantálása, Ahogy egyszik egészséges emberek fenntarthatóbb gazdaságot és társadalmat tudnak garantálni. Örömmel nézek elébe annak, hogy együtt mögöttjek a jelentéstevővel, a bizottsággal. Nagyon sokak közös. Nem hiszem, hogy nehéz lesz ez a feladat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Glenész három perc, nagyon köszönöm, nagyszerű. Következő árnyék előadó, négy percre. First thank Köszönöm, elnök úr. Ez, először is szeretnék Franszáznak gratulálni a jelentéshez és a nyitottságához, együttműködéséhez. Az ALDE frakció támogatja a javaslatot, a bizottsági javaslatot, hiszen felismeri és elismeri, hogy nagyon fontos a gazdasági válság idején ez a téma. Az egészségügyi célokat is különösen támogatjuk, az előadó is támogatja ezeket. A bizottság javaslata szerint fontos, hogy a közegészségügyi beavatkozásokra és cselekvésekre koncentráljon ez a kezdeményezés, és az kiegészítse a már meglévő EU szintű egészségügyi rendelkezéseket és kezdeményezéseket az állampolgárok javára. Úgy gondolom, hogy a parlament nem kellene, hogy átalakítsa ezt a programot egy prioritás listára vagy listára korlátozza le, hogy ezt az előadó is mondta. Az ALDE frakció támogatja a bizottsági kezdeményezést, az előadó megközelítését, és vannak olyan témák, amelyeket persze meg lehet erősíteni, először is a cél egészségügy a növekedésért, meg kell, hogy mondjam, hogy van olyan fordítás, amiben nincs is értelme, vagy nem is értelmes, nem mond semmit ez a fajta cél. Ezért fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy az egészségügyi szektor hozzájárul a növekedéshez, vagy pedig hangsúlyozzuk azt, hogy az egészségügyi állapotot akarjuk javítani, és ez hozzájárul majd a növekedéshez. Minden esetre fontos, hogy helyes jelzést adjunk a polgároknak. A kockázati faktorok tekintetében úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy releváns módon fogalmazzuk meg a véleményünket. Az életstílus, életmódról is szólnunk kell. Olyan kezdeményezéseket kell támogatni, ahol az EU-nak illetékessége van a közegészségügyi célok tekintetében. Az egyik cél az innovatív, fenntartható egészségügyi rendszerek támogatása az innovációt a széles körben kell értelmezni, ne korlátozzuk le a technológiára vagy ipari kezdeményezésekre. Az innováció és a megelőző stratégia általánosságban fontos, és fontos az egészségügyi rendszer kezelése is. Ez egy új terület az egészségügyi szektorban. Az értékelés tekintetében az ALDE frakció számára különösen fontosak azok az intézkedések, amelyek a támogatáshoz való hozzáférésre vonatkoznak, illetve a program eredmények értékelésére. Végül a nemek közti egyenjogúság tekintetében ezekre vonatkozó módosító indítványokat fogadott már el a FAM szakbizottság, én fogalmaztam meg ezeket a módosító indítványokat, és remélem, hogy az ENVI szakbizottság támogatni fogja ezt a kiegyensúlyozott megközelítést, hiszen ez is ez az aspektus is fontos az egészségügyi stratégiák területén. Köszönöm. Köszönjük szépen a kolléganőnek. Hogyha valaki beszélgetni szeretne a helyet, hogy meghallgass az árnyék jelentéstevőket, akkor azt megteheti odakin. Können wir jetzt weitermachen? Folytathatjuk? Jó. Mert ez esetben akkor Michel Révázi kolléganőnek adnám meg a szót négy percre szintén. Parancsoljon. Símus. Köszönöm, elnök úr. A program nagyon érdekes hiszen támogatni kivegyük az egészségügyi szektort. A cím tekintetében Grosset asszonyjal egyetértek, elfogadhatatlan egészségügy a növekedésért. Ezért módosítani kell a címet. A harmadik egészségügyre vonatkozó uniós egészségügyi program, ez egy marketing ízű cím prosperitás, a széles körben lehet értelmezni. Az biztos, hogy az egészségügy a növekedésért cím nem megfelelő. Általános megjegyzésként elmondanám, hogy pontosítani kell véleményem szerint a kritériumokat a kezdeménye, kedvezményezetek tekintetében, hiszen pénzt adunk olyan embereknek, akik gyógyszeripari célokkal foglalkoznak, de pontosítani kellene például bizonyos témákra Mindenképpen pontosítani kell ezt a kérdést, a kedvezményezettekre vonatkozó kritériumokat. A specifikus célekkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy nagyon fontos a megelőzés, és a környezet és az egészségügy kapcsolatát hangsúlyozni kell mindenképpen, hiszen az összes ilyen krónikus betegség esetében, ugye beszéltünk a túlsólyosságról, a rákról, ezek európai szinten különösen aggályosak. Hogyha valós megelőzési politikát tudunk kialakítani, hogyha össze tudjuk kapcsolni, hogy ez a termék hogyan kapcsolódik például az elhízás megjelenésével. Ez gyógyszerek esetében például nagyon fontos, hogy Például vannak olyan 8 éves gyermekek, akik bizonyos gyógyszereket kapnak az elhízás miatt. Mindenképpen fontos, hogy ezt a programot használjuk föl az egészségügy és a környezet kapcsolatának a hangsúlyozására is. Továbbá úgy gondolom, hogy az alternatív és kiegészítő módszereket is hangsúlyozni kell az egészségügyi ellátáshoz képest, mert nem mindig a gyógyszer a megoldás, nem mindig a kórház a megoldás, vannak alternatívák, és ezek, ezt a programot fel lehetne használni az ilyen alternatív megoldások támogatására is. A fenntartható egészségügyi rendszerrel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy véleményem szerint, hogyha az innováció csak szabadalmakon alapul, alapul, az problémás, hiszen sokszor nagyon drágák a szabadalmak és nem biztos, hogy a tényleges igénynek felelnek meg. Értekelni kellene, fel kéne mérni alternatív megközelítési lehetőségeket is. Aztán az indikátorokkal kapcsolatban nagyon érdekes, hogy legyenek indikátorok, hiszen itt már értékelési folyamat körébe lépünk be. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy pontos kritériumokra, pontos értékelésre van szükség minőségi, de mennyiségi szempontból is, a célokra koncentrálva. Ezért a növekedésről beszéltem a hozzászólásom elején. A növekedés esetében például ez mit jelent? Hogyha csak mennyiségekkel foglalkozunk, mennyi oltanyagot adtunk el, mennyi gyógyszert adtunk el, hány kórházi ágy volt foglalt egy adott évben, akkor nem biztos, hogy megfelelően tudjuk hangsúlyozni ennek a kérdésnek a lényegét. Utolsó megjegyzésem a négyes célhez kapcsolódik tömeges oltás a lakosság szintjén, vagy határon átnyúló kérdések esetében. Vannak, másodlag, vannak mellékhatások is, és mindig végig kell gondolni, hogy milyen oltóanyagról van szó, tehát konkrétan kell ezeket a kérdéseket megvizsgálni. Mond. Köszönjük szépen a kolléganőnek, most pedig a Rossi kapja meg a szót, ő ugyanis jelen, árnyék jelentéstevője a témának. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, kiváló munkát végez. Ez egy nagyon fontos intézkedés pénzügyi támogatást fog biztosítani a tagállamok számára, jelentős, nem azt mondom, hogy nagy összegeket, de hiszen ez kb. 60 millió euró per év, és 28 felé kell majd elosztani 28 állam között, úgyhogy nem hatalmas összegekről van szó, minden esetre jelentős pénzügyi vállalás. És ez olyan szektort, egy nagyon kényes szektor céloz meg ez a pénz, ami mindannyiunkat érdekel, hiszen előbb-utóbb mindannyiunknak lesznek egészségügyi problémái, és szükségünk lesz ezekre a szolgáltatásokra. Fontosnak tartom, hogy az előadó különösen odafigyel a betegek jogaira a egyenjogúság tekintetében. Úgyhogy igen, hangsúlyozni kell az öregedés problémáját, hogy az öregkort egészségesen tölthessék a lakosok, viszont vannak olyan hátrányos helyzetű emberek, akik például távol élnek a kórházoktól, az ő helyzetüket kellene javítani, például megfelelő nyitásával, elektronikus megoldásokkal, esetleg az orvosok helyszínre történő kiküldésével. Tehát gondoljunk olyan kérdésekre is, például a fiatal fogyatékkal élők. Sokszor a mobilitási problémák miatt nehezen férnek hozzá a kezeléshez. Aztán vannak ritka betegségek, ugye nem jövedelmező ezeknek a kutatása, ugyanakkor egy ritka betegség által sújtott embernek is joga van a gyógyszerhez, legalábbis én úgy gondolom. Ezeket a témákat is hangsúlyoznám a jelentésben, majd benyújtok ezekkel kapcsolatos módosítókat. Aztán az ismeretekhez való jog. Próbáljuk támogatni azt, hogy az erkölcsi kötelezettségekről is tájékoztatást kapjanak az emberek, például a plazma, vér, szerv, adás tekintetében tájékoztatni kell a polgárokat a jogaikról, és arról is, hogy mit tehetnének azért, hogy másokat tudjanak segíteni, esetleg nagyobb erőfeszítés nélkül, hiszen a véradás vagy a plazmaadás az nem olyan hatalmas áldozat. Aztán az áldozatok ezzel kapcsolatban is, kedves előadónő, egy módosítót fogok benyújtani, hiszen hangsúlyozni kellene azoknak az embereknek a problémáját is, akik a kezelés miatt szenvednek el betegséget. Például több százezer ember fertőződött meg vérátültetés, vagy vér átömlesztés miatt halálos betegséget kaptak. Aztán az oltások is nagyon súlyos mellékhatásokkal járt, például allergi, allergiás gyerekek, akiknél nem lehetett tudni, hogy allergiások olyan oltóanyagot kaptak, ami kiváltott náluk súlyos tüneteket, úgyhogy ezekkel a témákkal is foglalkozni kellene. Egyébként pedig teljesen egyetértünk az jelentéssel, és az összeg az nem túl magas, de mégis jelentős. Köszönjük szépen, ezzel az árnyék jelentéstevők listájának végére értünk. Most pedig Elois Péter, Ledagmar Roth Bérend, valamint más kollégák is szót kértek. Péter Lézek a belőször szót, illetve Mário Pirillo. Elfelejtettem valakit? Ön is, ön is rajta van a listán, kolléga. Akkor most lezárom a listát, és azt javasolnám, hogy 2 perc 30 másodpercre korlátozzuk a felszólalási időt, máskülönben kifutunk az időből. Péter Líze következik tehát elsőként, őt pedig Mário Pirilló követi. Péter Líze, parancsoljon. 2 perc 30 másodpercben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen François Grosztetnek a munkáját, köszönöm a jelentéstervezetet, amelyet elkészített. Úgy gondolom, a megfelelő irányba mutat a szöveg. Támogatom azt az ötletet is, hogy most ne versengjünk abban, hogy mely betegséget kellene megemlíteni a szövegnek, avagy nem. Inkább globálisan, átfogóan kell erre a témára tekintenünk. Nagyon támogatom, hogy a címet változtassuk meg, hiszen hogyha valakinek születésnapja van, vagy a szilvesztert ünnepeljük, általában egészséget kívánunk az embereknek, tudjuk mennyire fontos a gazdasági növekedés manapság, de még senkivel nem találkoztunk, aki esetleg a jó kívánságaiba gazdasági növekedést foglalta volna bele. Éppen ezért a polgárok érdekeinek védelmében érdemes lenne az egészségügyet kidomborítani ezen a téren, illetve az egészségi állapotot. Tudom, hogy miért ilyen formában született meg a javaslat, Dánli biztos úr, amikor eljátogatott hozzánk, ezt el is magyarázta, de mi nem az Európai Bizottság vagyunk, mi vagyunk a közvetlenül megválasztott népképviselet az Európai Uniónak, ezért azt kell az előtérbe állítanunk, ami fontos a polgárok számára. Ez nem jelenti azt, hogy nem támogatjuk az egészségügy iparágat, de azt hiszem, hogy az egészség előmozdításának, támogatásának más módja is van, nem kell ezt mindig egy adott iparág növekedési lehetőségeivel összekapcsolni. Sőt, tovább mennék, miért nem tartjuk meg az egészségügyi cselekvési program címet, Health Action Program címet, legalábbis felvethetjük ezt ötletként, és aztán meglátjuk, hogy a többi intézmény hogyan reagál rá, és akkor esetleg François ötlete, felvetése egyfajta kompromisszum lehet. Úgy gondolom, azon dolgokra kell összpontosítanunk, amelyek európai hozzáadott értéket teremtenek. Azokra a kérdésekre kell tehát összpontosítanunk, amelyeket a tagállamok egyedül nem tudnának megoldani. A ritka betegségek mindenképpen ide tartoznak, itt közös cselekvésre van szükség. Továbbá fontos kiemelni a gyermekek megbetegedéseit is, hogyha súlyosan megbetegszenek a gyermekek, különleges terápiás módszerekre van szükség. Ezen a téren mindenképpen szükség van egy európai megközelítésre. Továbbá szeretném hangsúlyozni, hogy sok kolléga foglalkozik a koraszülött témakörre. Fontos lenne a legjobb gyakorlatokat mindenki számára hozzáférhetővé tenni, Portugáliát emelném itt ki. Köszönjük szépen, Mário Pirillo 2 perc 30 másodpercben parancsoljon. Grazie. Köszönöm, elnök úr. Korlátozott források kontextusában és a növekedő egészségügyi szolgáltatásokkal szemben felépő igény esetén. Ez a program egészségügy a növekedésért, bár a költségvetési források korlátozottak, így mégis prioritást kell felállítani a célok között, hiszen európai szinten ez hozzáadott értéket tud biztosítani. A bizottság által elkészített szöveg megfelel ennek a célnak. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet egy olyan aspektusra, ami nem szerepel explicit módon a rendeletjavaslatban. a fizikai jóléttel kapcsolatos megelőzésre szeretnék rávilágítani, hiszen hogyha olyan tevékenységekkel támogatunk, amely a fizikai jólétet javítja, ezzel javítani lehet a kórházi ellátási igények mértékét, vagyis csökkenteni lehet azokat. Dinamikus szociális egészségügyi modelleket kell fölállítani. Az életeljes menetes során úgy kell kialakítani az egészségügyi programokat, hogy ezek koncentráljanak a technológiákra, és még egyszer mondanám, a megelőzésre. A tanácsi következtetéseket is figyelembe kell venni. 2010. december 7-én jelentek meg ezek a témában szóló tanácsi következtetések, amelyben statisztikai értékek szerepeltek, és szerepelt az is, hogy aktívan be kell vonni az harmadik szektor, vagyis a szolgáltatás egészségügyi dolgozóit ezekbe a programokba. Köszönöm. Ajlós Péter a két és fél perc kapja meg a szót. Néhány általános megjegyzéssel élnék. Nagyon jó munkát végzett Grosztet asszony. Azt szeretném elmondani, hogy az általános egészségügyi trendek nem nagyon szívderítőek. Nagyon sok betegség mm, száma nő, ugyanakkor nő a gyógyszerek ára, ami a költségstruktúrát illeti, Ugyanakkor a legtöbb ország az egészségügyi reformokkal kell szembenézzen a pénzhiány miatt. Örülök annak, hogy a bizottság által szervezett konferencián is egyre többet beszélnek az egészségről, mint mindenek előfeltételéről. Tehát a növekedésnek is előfeltétele az egészség, az európai szintű többletérték, elidegeníthetetlen, lehetséges, és éppen ezért támogatom azt, hogy az egészségnevelést, az egészségvédelmet, a megelőzést emeljük ki. Üdvözlöm ezt. Ezt a sajnálatos 3 százalékos átlagot, amelyel többet kapnak a tagállamok a prevencióra, statisztikai hiba ez a szám, ezt a számot meg kellene növelni. Remélem, hogy ez a program ebben az irányban halad. Örülök annak, hogy kiemelik a szakmai támogatás fontosságát az egészségügyi rendszerek reformjánál. Csak az Európai Unió képes erre a reformra, amely az egyenlőtlenségek kérdésével is foglalkozik. A tagállamok nem foglalkoznak az egyenlőtlenségekkel, de az állampolgárok, a polgárok, akik Megérzik ezeket az egyenlőtlenségeket, nos hát számukra ez nagyon fontos, hogy foglalkozunk ezek kérdés. Örülök, hogy kiemelik az örekedést, hiszen örekedni fog a lakosság, adni az innovációt illeti. Jó lenne, ha ne csak a kezelésre, hanem a megelőzésre is vonatkozna az innováció. Itt azért vanna innovatív lehetőség. Utolsó pont, ami a tudást illeti, az egészségről, gyógyításról való tudást. Ez azt jelenti, hogy már elvégzett munka kapcsán egy szélesebb körű indikátor vagy jelzőszemrendszert kellene kidolgozni, nem csak egy, hanem az összes tagállamban. Nem lehet egyenlőtlenségnek uralkodnia ezen a területen. Most azok a jelzőszámok, amelyek a gyógyszerek hatékonyságáról beszélnek, itt nagyok a különbségek. A vényköteles gyógyszereknél is. A szlovénban teljesen jól működik ez a cím, de megértem, Huszet asszony aggodalmat. Köszönöm szépen. Most kettő percre, kettő és fél percre, már úr Pérend asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány apróbb megjegyzésem volna ezzel a jelentéssel kapcsolatosan, amely ismét csak nagyon jól sikerült, Grosztett asszony egészségügyjel kapcsolatban szakértőnek tekinthető, és bármihez is nyúl, mindig nagyon, sikerre, nagyon nagy sikerrel jár. Néhány megjegyzésem volna tartalmi kérdésekkel kapcsolatosan. A 20-as módosítóban Grosztett kolléganő főként a krónikus megbetegedésekről szól. Ez azért gond, mert ezzel, erre vonatkozóan nincs általánosan elfogadott definíciónk az Európai Unió összes tagállamában. Továbbra is meggyőződésem, hogy jobb felsorolni az egyes betegségeket, a daganatos megbetegedéseket is külön-külön fel kell sorolni, és a bizottsági javaslatban hiányolom a neurológiai megbetegedésekre való utalást és az agy különböző megbetegedéseire vonatkozó utalást. A 15-ös módosítóban Grosztett asszony szólt erről, de azt hiszem, ezt még jobban ki kell domborítani. Ugyanis a jövőbeni problémák főként neurogeneratív megbetegedések lesznek, az agy különböző megbetegedései és ehhez kapcsolódó egyéb betegségek. Ezek lesznek a legfontosabb, legnagyobb problémák a jövőben. De ezek csak mellékes dolgok. Tartok tőle, hogy sok-sok munkát végzünk egy olyan téren, amely utána nem válik realitássá. Emlékeztetnék arra, hogy a határokon átívelő egészségügyi ellátásra vonatkozó ügyet megpróbáltuk sikerre vinni. A tagállamok még a kis dolgokban sem voltak hajlandóak engedni, mint például a közös tájékoztató irodák területén. És Péterle kolléga is utalt rá, meg kell növelnünk a tagállamokban az egészségügyi szolgáltatásokra irányuló kiadásokat arányosan, százalékosan, ugyanis csak töredékét hajlandóak elkölteni az egészségügyre annak az összegnek, amelyet például a közlekedési infrastruktúrára költenek el. Szégyen, hogy az egészségügyi szolgáltatások területén a polgárokkal szemben hogyan járunk el. Csoda, hogy a polgárok nem vonulnak az utcára, és nem tiltakoznak sokkal hangosabban, mint ahogyan jelenleg teszik. Fontos lenne a tagállamokat valamilyen módon emellett arra késztetni, hogy kötelezettséget vállaljanak, világos célokat kell megfogalmazni, hiszen máskülönben félő, hogy nem válik realitásá mindaz, amiről itt döntünk. Elnök, köszönöm szépen, hogy betartott a felszólalási időt. A következő felszólalunk Nikos Krizogállos. Két perc, 30 másodpercben. Okay. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, egy másik dimenzióval gazdagítanám ezt a vitát, amely nagyon fontos a mostani megszorító intézkedések időszakában. Amikor megállapítjuk azt, hogy Görögországban és más országokban súlyos mértékben csökkentik az egészségügyi kiadásokat, ugyanakkor semmilyen intézkedést nem akarnak bevezetni, amelyen javítani lehet az egészség, az emberek egészségét is, hát újabb pénzforrások sincsenek. Ezt említette ugye a jelentéstevő asszony. Jobb lenne a prevenciót kiemelni. Görögország példájával élnék. Megállapítottuk, hogy megnőtt a tüdőórák esetek száma, a kórházi költségek is jelentősen megnőttek. Az élet módunkból adódóan is vannak változások, amelyek negatívan hatnak az egészségre. Ami a kórházi ellátást illeti és a gyógyszereket, Jobb lenne a prevencióra összpontosítani, az emberek életének minőségét javítani, és a kórházak gazdasági lehetőségeit is. Egy olyan stratégiára van szükség, amely a fenntartható jólétet, egészséget garantálja. Nem csak a pénzügyi aspektusról van szó, nem csak a növekedésről. Hét év megszorító után megállapíthatjuk azt, hogy a jelentés fő eleme a az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés mindenki számára. Ez nagyon fontos, mert a társadalom egy része a munkanélküliség, a megszűntő miatt kívül esik az egészségügyi ellátási rendszeren. Nem férnek hozzá. Ez egy nagyon fontos elem. Másik nagyon fontos elem sokkal szigorú feltételeket kell szabni az olyan régiók számára, mint a, például a, a szigetek, a hegyvidékek esetében azért nagyon nehéz a hozzáférés az egészségügyi ellátórendszerekhez. Most nem a ö, társadalom perifériáján, hanem a földrajzi periférián élő emberekre gondolok. Nagyon sok ö, sziget van Görögországban, nagyon szép ö, szigetek, ahol nincsenek orvosok. Olyan szigeteken sem feltétlenül mindig van orvos, amelyek turisztikai szempontból is érdekesek. Sok pénzt kell ezért kiadni az betegeknek. Nagyon fontos tehát ez a dimenzió is. Ami a védelmet jelenti, ami a határokon átnyúló ellátást vagy védelmet az országomban a szélső jobboldali erők nagyon is kiemelték ezt a problémát, a határokon átnyúló megbetegedések kérdését. Nagyon fontos az, hogy jó lenne megfosztani a szélső jobboldali erőket ezen érvektől. Nagyon jobb lenne a benszülött és a külföldiek számára. Frederik Rész. Köszönöm szépen, elnök úr. Szinte minden elhangzott már, ezért rövid leszek. Először is szeretnék köszöntet mondani Francis Grossetnek. Nagyon fontos ez a téma, és nemrég beszéltünk hasonló kihívásokról Treketelis professzorral, úgyhogy most itt vagyunk, az egészségügyi programról tudunk tárgyalni. A címmel kezdeném én is, sokan hozzászóltak ehhez a kérdéshez. Itt szemantikai, terminológiai kérdéssel is szó van, és nem csak a bizottsági üzenetről, hanem mi, mint parlamenti képviselők, milyen üzenetet akarunk eljutatni az állampolgárokhoz. Ezért úgy gondolom, hogy az egészségügy a növekedésért ezzel a hátsó gondolattal, hogy minden a haszont célozza meg, hát ez nem egy jó üzenet, és biztos, hogy félreértéshez vezetne. Ezért újra fel kell vetni a kérdést a bizottságnak, akkor is, hogyha a Dali biztos úr már kifejtette a véleményét ezzel kapcsolatban, hogy a pontos célt fogalmazzuk meg a címben is, hiszen ez egy rossz megfogalmazás. Természetesen osztom az előadó véleményét az innovációs témákban is, jobban kell támogatni az európai kutatást az új gyógyszerek tekintetében, a genetika területén is nagyon ígéretes kutatási fejleményeket látunk, úgyhogy itt az Európai Uniónak is fontos szerepet kell játszania. Természetesen kapcsolódik ez a nyolcadik kutatási programhoz is. Az elsődleges cél itt az egészségügy, úgyhogy ezt az innovációt támogatni kell, csatlakozom azokhoz, akik azt mondják, hogy meg kell határozni a kritériumokat, a függőségi kritériumokat. Minden esetre az egyik prioritás kell, hogy maradjon az Unióban a, az innováció. Politikai üzenetként fontos az egészségügy támogatása, ez egy kulcsfontosságú szektor a 27-ek uniójában. GDP szempontjából, foglalkoztatás szempontjából is, az alternatív módszerek támogatásával is egyetértek, de itt pontosan kell fogalmazni. Az előadó véleményét támogatom, vagyis, hogy nem egy kívánságlistát kell felállítani, és a prioritások párhuzamosságát is el kell kerülni. Ahol valós hozzáadott értéket tudunk biztosítani, ott kell lépni Európai Uniós szinten. Minden korábbi programot támogatni kell, a dohányfüggőség, az alkoholfüggőség elleni harc, elhízás elleni harc és a megelőzés rendkívül fontos ezeken a területeken. Krosztet asszony kezdeményezését a, a, támogatom abban a témában is, ami mindannyiunkat fenyeget, a lakosság előregedése és a degeneratív betegségek problémája. Most megadom a bizottságnak a szót, ha nem zavarok. Köszönöm szépen. 5 perc. Először is köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak, Hosszett asszonynak, igenis kimerítő munkáját, illetve köszönöm azoknak is, akik hozzászóltak a vitához. A bizottság részéről nagy örömmel állapítom meg, hogy elég széles konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy szükség van erre a programra. Az alapvető célokat is osztják, nagyon fontos az egészség a lakosság számára, a kulcs fontosságok, kihívásokat önök is kiemelték, amelyekkel szembenézünk Európában. Megengedik pár megjegyzést tennék a kulcsfontosságú elemekkel kapcsolatban. Amikor az egészség a növekedési programról beszélünk, akkor ez a harmadik egészségügyi program, amit bevezetünk. Ugye egy évtizedes tapasztalatunk van a korábbi egészségügyi programokkal. Ez az új program azt szeretné elérni, hogy építkezne a múltbeli tapasztalatokra, és néhány új vagy kialakulóban levő kihívással kíván megbírkozni. Erre tesz kísérletet a bizottság javaslatában. Persze meg kell értenünk azt is, hogy reálisan mi érhető el ebben a programban. Ha megnézzük a különböző kompetenciákat, hatásköröket, a szereplők hatásköreit az egészségügyi politikában, és ha megnézzük a költségvetés méretét, hát ez egy multiplikátor hatású program. Ennek a célja, mint a múltbelieké, hogy támogassák a döntéshozókat, az érintetteket, a kulcsfontosságú szereplőket, nagyon sok fontos is van közöttük, munkájukban kívánunk nekik segíteni. Most a program kudarca vagy sikere abban mérhető, hogy mennyiben segíti elő a döntéshozatalt, ezeket a programokat, hogyan tudja felgyorsítani a változást. Tehát, amikor az indikátorokat, a programokat választjuk ki, igyekeztük kiemelni azt, hogy pont ezt szeretnénk megragadni. Ha megnézzük a különböző hatásköröket, hogy mennyire ö, hasznos, mennyire tartják hasznosnak a döntéshozók az érintettek a programunkat. Ez egy fontos ö, mérce. Egy olyan programról beszélünk, amely egy szerény program, sok képviselő említette is ezt, de fontos program mind azonáltal. Ha megnézzük az elmúlt tíz évet, azt hiszem, hogy nagyon sok pozitív tapasztalat gyűlt össze, amelyből le tanulhatunk. Azt hiszem, hogy nagyon világos az is, hogy a cím kérdése. Hát most szeretnék erre kitérni, hiszen mindenki említette a címet. Ez lehet, hogy értelmezési kérdés. Én elmondanám, hogy a bizottság mit gondol erről. Nem a cím nem a szöveg a lényeg, hanem a mögötte lévő filozófia. Ez nem egy gazdasági program, ezt szeretném világosá tenni. Nem is akar gazdasági program lenni. És semmiképpen sem ö, veti alá az egészségügyet a növekedésnek, a gazdaságnak. Épp ellenkezőleg. A bizottság azt szeretné mondani, hogy meg kell értenünk, hogy mit értünk a növekedés alatt, és ahogy már említettük Európa 2020-as programunkban, egy ö, intelligens, fenntartható, befogadó növekedés képezünk el. Az egészség mind a három jelzőhöz kapcsolódik. Szeretnénk, hogyha az egészség lenne gazdasági és szociális modellünk középpontjában. Ott kell legyen a helye, ott van helye. Ezt szeretnénk az állampolgárok is látni. Amikor egészség a növekedését, ezt mondjuk, nem arról van szó, hogy azt nézzük, hogy az egészségügy hány munkahelyet terem, terem persze nagyon sok minőségi munkahelyet is. Egy egészséges, produktív lakosság képes részt venni mindenfajta tevékenységben, és garantálni kell ugye a minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést is, ez nagyon fontos eleme annak, amit a növekedés alatt éltünk. Tehát azt szeretnénk a következő időszakban, ha nem úgy gondolkoznánk, hogy az egészségügy csak költség, bár szükséges költség, hanem szeretnénk, ha úgy látnánk, hogy az egészségügy a szociális és gazdasági modellünk alapeleme. Ebből kell kiindulnunk. Tehát világos az, hogy mint említettem, nem a szöveg a gond, nagyon nehéz három-négy szóban összefoglalni az éveket, de a bizottság ezt szeretné elérni garantálni szeretnénk azt, hogy egyetértenek abban, hogy a egészségügyi beruházás az egyik leghasznosabb beruházás, amit elképzelhetünk. Ha megengedik, ha lehet, pár szót szólnék a prioritásokról, mert többen hozzászóltak ehhez a témához is. A bizottság négy konkrét célkitűzést fogalmazott meg. Ezek mind nagyon fontosak. Ha nem lennének fontosak, nem szerepelnének a listában és a javaslatban. De azt is fel kell ismernünk, hogy ezek a célkitűzések mm, történelmileg mások. Néhány esetben építkezünk a múltbeli tapasztalatokra, múltbeli tudásra, tehát néhány területen, például ami az egészségügy kockázatokat, kockázatokat illeti, a konszolidáció fázisában vagyunk, ahol a múltba, múltra építkezünk. Más területeken most kezdődik egy folyamat. Kezdő folyamatra van szó. Együtt tagállamokkal, érintetekkel, konkrét témákban. Tehát másfajta beruházásra van szükség ezen a területen. Aztán van azért rugalmasság is mindebben. Ez egy olyan program, amelynek van finanszírozási időszaka. Tehát több éves megközelítésre van szükség, és ezen belül van azért rugalmasság adott pillanatban kiemelt témákat illetően. És köszönöm, mondja az elnök. A tanács is két szót. A tanács az soros elnökség két szót. Jó napot kívánok! debat Szeretnék köszönetet mondani, hogy részt vehettek ezen a nagyon fontos vitán a mai napon egészségügy a növekedésért a program. Az elnökség nevében és a tanácsi csoport nevében elmondhatom, hogy mi is tanulmányozzuk, most tanulmányozzuk, most vizsgáljuk ezt a javaslatot. A tárgyalások jól alakulnak, de most még a részletekben nem tudok belemenni. Azért egy konkrét dolgot szeretnék említeni a javaslata kapcsolatban. Számunkra is nagyon fontos ez a javaslat, és június 22-én fogjuk elfogadni a mi állásfoglalásunkat a javaslattal kapcsolatban. A tanács oldaláról türelmetlenül várjuk, hogy konstruktív módon együttműködhessünk a parlamenttel, és természetesen nyomon követjük az önök munkáját. Nagyon fontos a véleményünk szerint hogy eh, kiegyensúlyozott hozzáférés lehessen biztosítani az egészségügyi szolgáltatásokhoz a polgárok számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig zárásképpen kérném a jelentéstevőt, hogy foglalja össze az elhangzottakat, parancsoljon. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Eh, először is köszönetet szeretnék mondani a hozzászólóknak. Meg vagyok győződve arról, hogy eh, az elhangzottak alapján is a javaslatunk konszenzuson fog alapulni. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy ebben a válsági időszakban egy jó egészségügyi program meghatározása több évre szóló módon egy megfelelő és jó módja annak, hogy több polgárt, több állampolgárt meggyőzünk arról, hogy mennyire fontos az Európai Unió szerepe. Teljesen egyetetek azokkal a kollégákkal is, hogy a párhuzamosságokat ebben a programban is el kell kerülni. Hozzáadott értéket kell biztosítani az összes már folyamatban lévő egészségügyi programhoz képest. Egyetértek azzal is, nagyon sokan hangsúlyozták, azt a kérdést, hogy mi az egyenjogúságot akarjuk biztosítani állampolgári szinten az egészségügyi szolgáltatások hozzáférése tekintetében. Évek óta hangsúlyozzuk ezt, de nagyon fontos a válság időszakában is, hogy ezt hangsúlyozzuk, hiszen valójában bizonyos kormányok részéről megvan az a tendencia, hogy az egészségügy területén is megtakarítási intézkedésekkel éljenek. Oda kell figyelnünk arra, hogy ez a költségvetési keret megmaradhasson. Harcolnunk kell ezért, támogatnunk kell Dali biztos urat ebben a harcban, hogy meg lehessen tartani ezt a költségvetési szintet. Sikerült elérni egy növekedést, de nem engedhetjük meg magunknak, hogy ez a növekedés aztán a költségvetési vita során szétfoljon. Sokan említették a megelőzés kérdését is. Ha a polgárok egészségügyi állapotát javítani kívánjuk, akkor a megelőzés itt nagyon fontos szerepet fog játszani. A jó egészségügyi polgárok által kialakított társadalom természetesen gazdasági szempontból is előnyös országaink számára meg fogom vizsgálni azt, hogy hogyan, tudjuk, hogyan tudom majd bevenni a hozzászólásokban elhangzott véleményeket a jelentésben. Várom a módosítóindítványokat, indítványokat, majd egyesével mindenkivel egyeztetni fogok azért, hogy megállapodásra tudjunk jutni. A cím a címet módosítani kell, erről meg vagyok győződve, a lehető legjobb módon hiszen ez egy üzenetet tartalmaz a polgárokhoz címzett üzenetet, úgyhogy fontos, hogy a polgárok is megértsék, hogy pontosan miről van szó ebben a témában, ebben a programban. Fontos, hogy az Európai Unióról alkotott véleményt ne roncsuk. Általánosságban még egyszer szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, és természetesen a tanácsnak és a bizottságnak is a hozzászólásukért és természetesen mindenkinek a rendelkezésére állok. Köszönöm. Köszönöm szépen, François. A módosítók leadási határ ideje, mint már említettem, átkerült május 16-a déli 12 órára. Júniusban, 20-án a bizottsági ülésen fogunk szavazni, és ezzel függ össze az is, hogy ennek eredményeképpen döntjük el, hogy mi lesz a plenáris ülésen, hogy a tárgyalásoktól függ, hogy mi lesz a pénzügyi tervről szóló tárgyalásról. Hát a pénzügyi kerettervről szóló tárgyalások minden befolyásol. Nagyon jó volt ez a vita. Egyik vitatott pont ugye a cím. Talán néhány nyelvi változatban félrevezető lehet, valami mást értenek alatta. Most pedig rátérünk a hatos napi, volt hatos napi rendi pontra, Mario Pirillo, Pirillo következik. Méghozzá az Európai Regionális Fejlesztés Alapról és a növekedés és munkahelyteremtés szolgáló Beruház szétkitézésről szóló egyedi rendelkezések, valamint az 1080 per 2006 LK rendelet hatályon kívül helyezése. Mario Pirillo 15 percünk van erre a napi rendépontra. Kérem a kollégákat, fogják röviden mondandójukat, mert még Szofi Okoni jelentései is szerepelnek. Mário Pirillo, tessék. Sí, presidente. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek, tömören fogok fogalmazni. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy tegnapról már ezt a témát választások voltak Olaszországban, ezért nem tudtam jönni tegnap. Elnök úr, a bizottság rendelet tervezetében, amely meghatározza az új regionális szakpolitikát, a környezet és fenntartható fejlődés fontos szerepet kap fontos része a 2020-as európai programnak. A kohéziós politika központi fontos szakpolitika, hiszen a projektek támogatásában, a finanszírozás, a befektetések támogatása területén azért, hogy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságot tudjunk elérni. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó javaslat csak 6%-os javaslatot tartalmaz a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás témájára. Ez nem elégséges véleményem szerint, hiszen ambiciózus programok szerepelnek itt a javaslatban. Ezért egy módosító javaslattal éltem, ami szerint ezt a százalékos arányt 10 százalékra kellene emelni a konvergenciás régiók számára az ötös cikk hatos bekezdésében, vagyis a környezetvédelem és a forrás hatékonyság témáját is hangsúlyoznám. A módosító indítványaim többsége az egyes mellékletre vonatkozik, vagyis olyan indikátorokra, mint az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatható területek. Különösen a klímaváltozással kapcsolatos kockázatok megelőzése területén véleményem szerint környezetbarát, ekoszisztematikus megközelítésre van szükség. Közös indikátorokra van szükség, például a biodiverzitás témájában, hiszen figyelembe kell venni a tengeri környezetet is, nem csak a szárazföldit. Figyelembe kell venni a megelőzést is a partvidéki területeken. Az természetes, hogy olyan beruházásokra van szükség, olyan beruházásokat kell ösztönözni, amelyek hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez. Azok a források, amelyeket jelenleg az államok alkalmaznak, csak közösségi források, csak közösségi forrásokból támogatják a konvengenciás célokat. Természetesen szívesen meghallgatom a kollégák véleményét, megjegyzését. Köszönöm. Mario Pirillo. Köszönjük szépen Mário Pirillónak, most pedig megnyitom a vételt a kollégákkal. Pilar Ajúzó parancsoljon. Mikrofon nélkül történik a felszólalás. Szerettem volna elmondani, hogy én is rövid leszek, hiszen Annyit szeretnék elmondani, hogy ez egy nagyon fontos eszköz, és remélem, hogy a jövőben is ugyanilyen fontos eszköz marad az Európai Uniós régiók fejlesztése témájában. Egyetértek a bizottsági javaslattal, egyetértek azzal is, amit az előadó elmondott. Fontosnak tartjuk mi is, hogy meg kell vizsgálni a pontos célokat, és hogy ezekre vonatkozóan a bizottság milyen százalékos elkülönítéseket javasolt. Pirillo úr kiválóan dolgozott, csak néhány módosító indítványra szeretnék kitérni a hozzászólásomban. Kilencestik hatos pontjánál azt javasolja, hogy horizontális rendelkezést kell itt beilleszteni a forráshatékonyság és a környezetvédelmi aspektusok figyelembevételét is javasolja. Valójában mindegyik egyedi téma fontos, úgyhogy nem biztos, hogy konkrétan ki kell emelni egyes területeket. A kevésbé fejlett területek tekintetében a hatos pontnál módosító indítványt javasol, ezzel, ezzel egyetértünk. Ugyanakkor meg kellene vizsgálni, hogy az egyes pontban, ami már szerepel a kevésbé fejlett területekre vonatkozóan, az nem fedi le ezt a, ennek a módosítónak a tartalmát. A kevésbé fejlett területekre 6-ról 10 százalékra való emelés, ezt magasnak tartjuk. Nagyon nagy az igény, azt elismerjük, de valamilyen fajta rugalmasságot kellene alkalmazni a régiók szintjén, hiszen a tényleges régiós szükségleteknek megfelelően kellene alakítani a támogatást ezért nem tudok egyetérteni a 10%-ra emeléssel. A bizottság javaslata ebből a tekintetből véleményem szerint kiegyensúlyozott. A közös indikátorokkal kapcsolatban, amelyek eh, tehát meg kell határozni, egyetértek az előadóval, természetes, hogy pontosan meg kell határozni ezeket a kritériumokat, ezeket az indikátorokat. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz viszony egy struktúrát kell felállítani, ez viszont költségekkel jár. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Nem szabad, hogy bonyolult legyen az új indikátorok felállítása, és sajnos nincs több idő, elnök úr, úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. Ja, mena. Köszönjük szépen a Júza asszonynak, az Alda nevi Márika Mene következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen én is a jelentéstevőnek a kiváló szöveget, amelyet elkészített. Összességében az ALDE részéről támogatni tudjuk a jelentéstevő módosító indítványait, Noha maga a bizottsági javaslat is igen jónak mondható, nagyon fontos a zöld környezeti témák kérdéskör, ezeket az elkövetkező időszakban jobban figyelembe kell venni. Ezen célok előmozdítására bevethetők a nevezett eszközök. Néhány pontra szeretnék kitérni. Különösen jónak és fontosnak tartom, hogy az újrahasznosítás, a hulladékok újrahasznosításának kérdését is felkaroljuk, és a hulladék keletkezésének csökkentését is fontos itt figyelembe vennünk. A városi közlekedés csökkentéséről is szól a szöveg, talán inkább talán érdemes lenne szót ejteni a közösségi közlekedésről, és a 6-ról 10%-ra történő növekedés kapcsán magam is kicsi szkeptikus vagyok, ugyanis a kevésbé hasznosított területeken is fontos szót ejteni a környezeti kérdésekről. De azt hiszem, ez a 6% elegendő lenne erre a célra. Ami a jelzőket, indikátorokat illeti, úgy gondolom, hogy a bizottság berkein belül még folytatni kell ezt a munkát, jelen pillanatban ugyanis nem állnak rendelkezésre konkrét adatok, illetve pontos adatok arra vonatkozóan, hogy hogyan is nézzenek ki majd a jövőben ezek a mutatószámok. A tematikus kulcspont, kulcsfontosságú területek nagyon fontosak. Ezen a területen is tovább kell folytatni a tárgyalásokat. Reméljük, hogy széles alapokra helyezett, átfogó vitát tudunk folytatni, de úgy gondolom nem szabad a témák listáját túlságosan kibővíteni, hiszen máskülönben előfordulhat, hogy valóban Pandora szerencéjét nyitjuk meg. Tehát nagyon jó az alap a további vitához. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Az utolsó jelenlévő árnyék jelentéstevőn következik. Nikos Chrysogelos. Jól ejtettem a nevét? Igen, elnök úr. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló jelentés új irányban halad, de azt hiszem, hogy sokkal ambiciózusabb célokat kell magunk elé tűzni, hogy a finanszírozás aránya megnövekedjen a biodiverzitás, a környezetvédelem érdekében meg kell valósítanunk az Európa 2020-as stratégiát célkitűzéseivel együtt. A hármas fejezetet a hármas fejezet nem szabad, hogy visszatartsa az innovatív intézkedéseket a közlekedés területén, a biodiverzitás helyreállítása területén, az alternatív energiaforrások felhasználása kapcsán. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy a zöld innovációt segítsük elő a különböző ágazatokban, annak érdekében, hogy legyen koherens stratégiánk. Ne felejtjük, hogy a gazdag, fejlett régiókban is jellemző, hogy nincs elég beruházás és befektetés és program ezekben az ágazatokban, ebben az ágazatban. Vannak olyan régiók, amelyek eh, nem ugyanolyan szinten fejlettek, tehát a fejlett régiókon belüli területekre kell összpontosítani. Nagyon fontos az innováció. Nagyon fontosak a klímaváltozások kapcsolatos célkitűzések. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az energiahatékonyság, az alternatív energiaforrások felhasználása előtébe kerüljön, és szeretném, ha megnövelnénk a 20%-ról 25%-ra növelnénk az alternatív energiaforrások felhasználását. A felett régióban, a feletlenebbekben pedig 6-ról 15-re. Az ötös fejezetben nagyon fontos a bizottsági javaslatot továbbfejleszteni, nagyon fontos az ökoszisztémák kérdése, nagyon fontos a biodiverzitás, Ezekkel tudunk alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, így tudjuk a prevenciót elősegíteni. Ugyanakkor munkahelyeket is teremtsünk. Ami az indikátorokat illető, illeték nagyon fontos, hogy ezek megfeleljenek az Európa 2020-as célkitűzéseinek. Nagyon fontos a fenntartható jólét. Az indikátoroknak nem szabad csak a kilométereket, a lakosság számot számlálni, olyan indikátorok kellenek, amelyek jelzik a kockázat megelőzést, klímaváltozást. Olyan indikátorokra, jelzőszámokra van szükség, amelyek segítségével mérhető az ökoszisztémák állapota. A fejlődésnek a környezetvédelmhez kapcsolatnia kell. Köszönöm szépen. Sajnálatos módon az egyik kollégánk a Regionális Bizottság ülésére ment. A bizottság kimentette magát, ugye most megadom elnézést. Még ketten vannak, utána jön a jelentéstevő Peter Lise és Sophie Okoni. Röviden. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen rövid leszek. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnk munkáját. Azt gondolom, környezetvédelmi szakbizottságként mindenképpen támogatnunk kell Hán biztos urat. Első ízben sikerült a környezetvédelem, az éghajlatvédelem és az energiahatékonyság témáját így összefogni, ezt meg is kell védenünk, ezt a kezdeményezést. Ezért politikai szempontból van értelme, hogy támogassuk a bizottságot olyan értelemben, hogy a jelentéstevő javaslatát támogatjuk a százalékos számarányok megnövelésére. Tehát támogatnunk kell a biztost ebben a megközelítésben, és a jelentéstevő jó úton halad e felé. Egy ötlet a magam részéről, illetve elgondolás, az eddigi rendelet a fenntartható turizmust prioritásként kezeli, ez sajnos eltűnt a szövegből. A bizottság azt mondja, hogy a projektek mégis folytathatók. Azt gondolom a fenntartható turizmus, idegenforgalom, a mi szakbizottságunk által is prioritásként kezelt terület. Fontos, hogy ez a javaslatban is szerepeljen, hiszen máskülönben félreérthető le- lehet a dolog. Fontos ugyanis a szóban forgó projekteket tovább folytatnunk. Köszönjük szépen, Szofi Okoni. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Szeretnék én is gratulálni és köszönetet mondani az előadónak a kiváló minőségi munkájához. Sok minden elhangzott, Péter Lize is elmondta, de én is úgy gondolom, hogy Hán biztos urat támogatni kell többféle aspektus szempontjából is, hiszen nagyon fontos ez a szakpolitika, fontos a biodiverzitás, a környezetvédelem kérdése, stb. A nyitottság tekintetében a téma koncentráció. A negyedik cél, cél tekintetében már elhangzott, hogy 6%-ra, 10%-ra föl lehetne emelni ezt az elkülönített összeget. Módosító indítványokat fogok benyújtani, amelyek tovább fognak mutatni. A hármas cikkre gondolok. Szerintem törölni kell azt a bekezdést, amelyben az szerepel, hogy azok a befektetések, amelyek javítják a polgárok számára hozzáférhető alapszolgáltatásokat, hogy ezek tiltottak. De hát a polgárok számára fontos, hogy támogatást kapjanak Európa részéről, úgyhogy ezt a részt mindenképpen törölni javaslom. Az Európai Parlament már kifejezte több alkalommal a véleményét a e tekintetben, több állásfoglalás formájában. Bizonyos infrastruktúrák, például a vízzel kapcsolatos infrastruktúrák, nem feltétlenül egy állam területére koncentrálnak. Ugyanakkor van, amelyik államban jó állapotban vannak, van, amely államban rossz állapotban vannak, és ugyanakkor a pénzügyi támogatásra nem jogosultak a regionális szakpolitika tekintetében. Ezeket az infrastruktúrákat nem lehet európai támogatással felújítani. Úgy gondolom, hogy a területi közösség az, amely leginkább igényli a minőségi infrastruktúrát, és vannak, ahol kevesebb eszközök állnak rendelkezésre, ezért támogatni kell az ilyenfajta beruházásokat is. Innováció és fenntartható fejlődés. Nagyon oda kell figyelnünk az elektromobilitásra, a villanyjárművekre. Támogatni kell ezeknek a fejlesztését, támogatni kell az olyan eszközöket, amelyek nagy valószínűséggel biztosítani tudják az elektromos járműveknek a töltését. Ezt is végig kell gondolni. Végül a, a sport egy európai szintű verseny. A Lisszaboni szerződés elfogadása alapján is elmondhatjuk, hogy az egészségügyi politikának az egyik eszköze a sport, ugyanakkor minél inkább hozzáférhetővé kell tenni a sporttal kapcsolatos infrastruktúrákat. Ezen a területen szükség van befektetésre, hiszen vannak olyan régiók, ahol nincsenek sportfelszerelések, sportinfrastruktúrák, nem tudjuk biztosítani a polgárok számára a sportolást, pedig az egészségügy szempontjából is fontos kérdés ez. Pirillo. Szárásképpen Mário Pirillo, mint jelentéstevő. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Néhány rövid reakciót engedjen meg. Köszöntet szeretnék mondani a hozzászóló kollégáknak. Örülök annak, hogy sikerült érdekes vitát ösztönöznem. Nem volt az az elvárásom, és egyáltalán nem akartam teljesen kimerítő jelentést készíteni. Inkább úgy gondoltam, hogy egy nyitott végű, egy nyílt végű jelentést állítok össze, és így figyelembe tudom majd venni a kollégák véleményét is. Várom a módosító indítványokat, majd közösen megpróbáljuk megkeresni a legjobb megoldást minden kérdésre. Még egy utolsó dolgot hadd mondjak el. Nagyon érdekes ez a lehetőség, ami most előttünk áll. A bizottság biztosítja számunkra ezt a lehetőséget. Most kaptuk meg azt a helyzetet, hogy egy rendelet módosítását felülvizsgáljuk. Fontos, hogy a következő években ez a rendelet megfelelően működjön, és a valós igényekre adjon választ minden 27 tagállam számára. Köszönöm. Vielen Dank, Mario. Köszönjük szépen, Mário. A módosítók benyújtásának határideje május 14-e, déli 12 óra. A Környezetvédelmi Szakbizottságban június 21-én, 22-én szavazunk a véleményről, a reggiben pedig június 11-én szavaznak, a plenárison pedig 2012. szeptemberében kerül sor szavazásra, tehát a nyári szünet előtt, ő után. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, most pedig folytatjuk a napirenddel, a 18-as napirendi ponttal pontosabban. Szofi Okoni kolléganő ismét a jelentést tevünk ezen a területen, és most éppen ő kapja meg a szót. Parancsoljon Okoni asszony! Oui, monsieur... Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm. Tudják, hogy már volt egy eszmecsere erről a kérdésről, erről jelentésről, de ez a jogalkotási csomag három fő célkütőzést használ. Szeretnénk felhasználni az elektronikus azonosítási rendszert az állattenyésztők számára, akik önként vállalják ezt, és szeretnénk a különböző technológiákat figyelembe venni, ugye Európában párhuzamosan változnak ezek a, vagy alakulnak, felednek a technológiák, és csökkenteni szeretnénk persze a marhatenyésztők esetében a költségeket. Nos, hát mm, nem tudom, hogy mindenki úgy gondolja, hogy elkészült-e már ez a jogalkotási csomag valóban beérette. A bizottság azt javasolta, bocsánat, két javaslatot tett közé tavaly augusztus 30-án. Miután októberben kineveztek jelentéstevőnek, azt javasoltam, letettem az asztalra a jelentés tervezetemet januárban idén. Aztán volt egy hatáskori konfliktus az Agribizottság és az EMI bizottság között egy kicsit leállt, több hétre, majdnem hat hónapra leállt ez a folyamat. Április 4-én a bizottság közzétette a az NV bizottság tehát az illetékes szabizottság, április 4-én nemrégiben a bizottság közzétette javaslatának módosított változatát. Ez az oka annak, hogy azt javasoltam, hogy hívjuk meg a bizottságot, mutassa be a módosításait, és hogy ma tartsuk együtt ezt a vitát. Azt javasoltam tehát, szerintem a bizottságnak kell elmondania, hogy milyen módosított javaslatai vannak, és akkor, ha a bizottság bemutatta a módosításait, akkor erről közösen értekezhetünk. Megadom a szót a bizottságnak, Tessék, a bizottság. Yes, thank you, Mr. Chairman, and thank you to the Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a munkáját, és köszönöm a lehetőséget, hogy elmutatom álláspontomat. Amit Okoni asszony mondott, valóban így van. A bizottság augusztusban, 2011. augusztusában elfogadta eredeti javaslatát, és utána önök közül néhányan, vagy mindannyian egy új, módosított javaslatot kaptak idén áprilisban tőlünk. Szeretném elmondani, hogy miért készítettünk egy új módosított javaslatot. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy úgy gondoltuk, hogy fontos tisztázni ezt a helyzetet, hogy konszenzus születhessen itt a tisztelt szakbizottsági tagok között. Az eredeti javaslatot tehát 2011. augusztusában foglaltuk el, fogadtuk el a bizottságban. Ennek a célja az volt, más célkitűzések mellett, hogy a nem végrehajtás esetén megfelelő szankciók lehessenek hozzáférhetőek. A 22-es cikknek megfelelően, az eredeti javaslat 22-es cikkének megfelelően a bizottság meghatározta a végrehajtási aktusokat, amelyek ezt a célt szolgálták volna. Miután megvizsgáltuk a helyzetet, a bizottság jogi szolgálata úgy ítélte meg, hogy észszerű lenne egy új javaslatot kidolgozni, amelyben világos, hogy az Európai Bizottság milyen jogkörökkel rendelkezik, és amelyben új jogkört ruház a szöveg a bizottságra, a szerződés 290-es cikkének értelmében, amely a delegált jogi aktusokra vonatkozik az administratív szankciók tekintetében. Tehát szeretem volna csak ezzel tisztázni, hogy mi volt jogilag a megközelítésünk. A módosított későbbi javaslatban világos, hogy a 22-es cikket harmadik bekezdését módosítottuk, azzal a céllal, hogy a delegált jogi aktusok területén tisztázzuk a bizottság jogköreit. Fontos, hogy konzisztens legyen továbbá a szöveg a preambulum bekezdésekkel, ezeket is módosítottuk az elmondottaknak megfelelően. Az új módosított bizottsági javaslat tekintetében tehát az a lényeg, hogy a 22-es cikk vonatkozásában a szankciók tekintetében megnöveljük a bizottság jogköreit. Ennyit szerettem volna elmondani, természetesen várjuk a megjegyzéseket, javaslatokat. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadnám az árnyék jelentéstevőknek a szót. Dagmar Roth Bérent, az első parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm a jelentéstevő asszonynak, Okoni asszonynak, és köszönöm a bizottságnak is. A kolléga még egyszer említette a bizottság megfelelő felkészítését. Politikai ajánlatom az, hogy a delegált aktusok nem mindig mondják el, hogy milyen szerepe van a parlamentnek. Ettől biztosan szimpatikusabb lesz majd itt körünkben ön is, uram. Ez egy olyan eszköz, amelyel szemben nincs ellenvetésünk, a technikai változások, amelyek a javaslatban szerepelnek, ezek olyan változások, amelyeket én azt javasolnám, hogy a frakcióm fogadja el, Lokoni azt, hogy említette már ezt. A fő pontokat majd ismét elő kell venni, az elektronikus azonosítás, a kötelező elektronikus azonosítási rendszer. Talán egy derogációs megoldást találhatnánk. A, ugye van az önkéntes azonosítás, néhány tagállamban már eddig volt ilyen, a jelenlegi szabályzat tartalma. Ma délben az Agribizottság szavaz. Remélem, hogy az Agribizottság bölcsessége olyan lesz, hogy valóban a mai egyetlen változások kapcsolatban, amelyet itt vagyunk, nincs mm, hozzátenni valom. Szerintem teljesen rendben van. Köszönöm szépen, már hogy Bélent. Következő árnyék előadó Rika Mana asszony. Köszönöm szépen. A bizottság javaslatát jónak tartjuk, teljesen elfogadhatónak az elektronikus azonosítás tekintetében. Ez egy olyan téma, amit mindenképpen ösztönöznünk, támogatnunk kell a mezőgazdaságban. Viszont határidőket nem tudnék javasolni. Az önkéntes rendszer tekintetében ebben a rendeletben a bizottság javaslatát jónak tartom, amennyiben ez nem veszélyezteti a fogyasztók számára elérhető információkat, illetve az egyéb EU jogalkotásokkal nem ütközik. Úgy látom, hogy itt semmi ilyen veszély nem áll fönn, úgyhogy teljes mértékben támogatjuk a bizottsági javaslatot. Keine weiteren Köszönöm szépen, több kollégát nem látok. Jelentéstevő asszony kapna meg ismét a szót. Szofi, tessék. J'ai donc 20 minutes, c'est ça, monsieur? Egy perc, elnök úr. Ugye? Az új bizottsági javaslata kapcsolatban Dagmarral egyetértek, ez nem okoz problémát, az induláskor egy kicsit csodálkoztam azon, hogy egyáltalán most egy ilyen módosított, módosítást javasolnak, hét hónappal az első javaslatot követően. De a kollégákhoz hasonlóan felismertem én is, hogy a meghatalmazáson alapuló aktusokkal kapcsolatos eljárást sokkal inkább támogatni tudja az Európai Parlament. Ezért semmi okát nem látom annak, hogy ez ellen föllépjek. Én is támogatom az hozzászólókat, és természetesen az jelentés többi részével kapcsolatban még sok mindent el lehetne mondani, majd esetleg egy más alkalommal tegyük, tegyük ezt meg. Most csak az eljárási kérdéssel akartam foglalkozni. Köszönöm. Dank. Köszönöm szépen. A módosítók leadási határidejét nem fogjuk most újra meg ö, piszkálni, ha úgy tetszik, az enyék előadók ezt már megállapodtak. Az MV-ben szavazunk, szeptember-októberben a plenáris ülés elé kerül ez a téma. Nagyon szépen köszönöm a koncentrált munkát. Hosszú ülés volt a mai, és mindenkinek nagyon kellemes ebédszünetet kívánok, és holnap találkozunk a plenáris ülésen. Jó étvágyat!